Yeah, that's a sport program and a, a sport program without costs, huh? so you can show how fit you are. Hát ez egy sportprogram, hogy eljussunk az egyik teremből a másikba, úgyhogy most mindenki megmutathatja, hogy milyen gyorsan képes ezt teljesíteni, ezt a távot. 15, 16-os, 17-es napi rendi pontjaink következnek, közös vita. A csilei, csilei köztársasághoz fűződő viszonyaink modernizálása. Jelentéstevőnk Immaculada Rodriguez, és azonnal meg is, meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a csilei nagykövetnek és a bizottság, valamint a külügyi szolgált képviselőjének, és néhány kérdést is fogok majd nekik feltenni. Várjuk, hogy megkötessék két egyezményt Csillével, amelyeket beterjesztettek az Európai Parlament elé a múlt héten. Ugye itt a biotermékek kereskedelméről van szó, és a ö, csatlakozási jegyzőkönyvről Horvátországgal. Először is a kereskedelmi jelentéssel kezdeném, ami a biotermékekre vonatkozik. Ajánlásokkal zárul ez a szabad kereskedelmi társas megkötését, illetően Csillével ami a biotermékekkel kapcsolatos kereskedelmi megállapodást illeti, szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Agri kérésére az Európai Bizottság mandátumot kapott arra, hogy tárgyaljon a biotermékek kereskedelmi egyezményéről. A tárgyalások a múlt héten zárultak le, amikor a csilei mezőgazdasági miniszter és a bizottság képviselői aláírták azt az egyezményt, amit megkapott az Európai Parlament. A szöveg az interneten már rendelkezésre áll, és szeretném elmondani, hogy ez egy nagyon aprólékos munka eredménye az Európai Bizottság részéről. Ugyanis egyrésztről Csile elismeri a tudósítványokat, az összes európai szabályozás által előirányzott termék esetében, az EU pedig elismeri egyes csirei termékek tanúsítványait, miután ellenőrizte a megfelelő védelmi szintet akár a jogszabályok szempontjából, akár pedig az ellenőrzések megfelelőségét illetően. Az Európai Unió úgy döntött, hogy nem ismeri a terméknormákat, illetve a csilei tanúsítványokat állati termékekre, takarmányokra vonatkozóan, amelyeket bio biotermékeknek tekint. Csile még nem szabályozta a biogazdálkodást. Ezen egyezmény révén viszont Csile elfogadja az európai tanúsítványt, Ugyanakkor ezt a szempontot nem, jellemzi majd a kölcsönösség. Az Európai Unió jelleg nem fogad el ilyen jelgő csilei termékeket. Ami pedig a többi garanciát illeti, az egyezmény előírja, hogy egy termék biológiainak minősítése esetében ez a termék nem tartalmazhat összetevőket harmadik országokból, amelyek esetében az EU nem ismeri el az egyenértékűséget. Fontos kiemelni, hogy lesz egy vegyes bizottság, melynek feladata az lesz, hogy ellenőrizze az egyezmény alkalmazását, és esetlegesen a terméklistával kapcsolatosan módosításokat is javasol majd. A maximum garanciaként mindkét fél fel függesztheti egy oldalon az értésük külség elismerését, ha megmutatkozik, hogy a második fél nem teljesíti az egyezmény által támasztott követelményeket. Miután megvizsgáltam a javasolt szöveget, úgy vélem, hogy a legmagasabb EU sztenderdek védelemben részesülnek. Mielőtt azonban eltérnék a jelentésre, szeretném megkérdezni az Európai Bizottságtól a következőket. Először is tudni szeretném, hogy hogyan fog összeállni a vegyes bizottság, kik lesznek a tagjai, hogyan kapcsolódik ebbe az Európai Parlament, illetve az ágazati szereplők. Az Európai Parlament? A teljes mértékben be kell vonni, és tájékoztatni kell az egyezményen kapcsolatos minden ténykedésről. A második kérdésem. Miután elfogadtuk az egyezményt, ez három éves átmeneti időszakra kerül alkalmazásra. Érdekelne, hogy az Európai Bizottság akar-e hatástanulmányt végrehajtani, mielőtt a három év lejárna, hogy az Európai Parlament, illetve a többi érdekelt felek szükséges információkat kapjanak arról, hogy folytassák-e az egyezmény feleleset, avagy sem. Az egyezmény szerint kölcsönösen el kell ismerni a címkéket, a biotanúsítványokat. Van-e tájékoztató kampány, tervező az Európai Bizottság tájékoztató kampányt, hogy a termelők, a fogyasztók megismerjék ezt a helyzetet, és az új tanúsítvány előnyeit élvezhessék? Ezzel le is zártam az egyezménnyel kapcsolatos mondandómat a biotermékek vonatkozásában, és áttérek most a horvátországi csatlakozási jegyzőkönyvre a Csile egyezmény kapcsán. Ez egy technikai jelentés. Kötelezettségünk van, hogy kiagazítsuk a szabadkereskedelmi egyezményeket a WTO normái értelmében, azt követően, hogy Horvátország csatlakozott az európai belső piachoz. Elfogadtuk tehát a kereskedelmi jelzmén harmadik kiegészítő jegyzőkönyvét az EU és Csile között, hogy figyelembe vegyük Horvátország csatlakozását. Lenne néhány kérdésem ezzel kapcsolatosan az Európai Bizottsághoz. Az első, milyen módszert alkalmaztak a számításoknál? Második kérdésem, milyen hatásra számolnak az EU-s piacra ezen ö, jegyzőkönyvből kifolyólag? A harmadik kérdés, ez a módosítás, kihathat-e az Európai Unió költségvetésére. Végül az utolsó kérdésem. Ez a szabadkereskedelmi egyezményhez kapcsolódó kommenter. Tudjuk, hogy nem sokára lezárul a hatástanulmány, amely alapját képezi majd az Európai Bizottság tárgyalásainak. A parlament több ízben kiemelte már, hogy szükség lenne a hatályos egyezmény kiigazítására. Ezen hónapban bemutatom tehát a jelentéstervezetemet, amely remélhetőleg mindenki támogatására talál az Európai Bizottságon belül. Egyébként én vagyok az egyezmény kiigazításának egyik szerzője. A csilei külügyei államtitkárral is találkoztam, és veszélye Santiago elnökkel megállapíthattam, hogy egy globális haladó szellemű megállapodás megkötésre lehetőség van, és ezt mindkét fél óhajtja. Most tehát nekünk kell kiigazítani a dolgokat, és ezen, ezen egyezmény kapcsán lenne néhány kérdésem az Európai Bizottsághoz. Az első, melyek az Európai Bizottság prioritásai ezen tárgyalások során? milyen ambiciós szintet óhajt elérni a fenntartható fejlődést illetően. Utalok itt különösen arra, hogy egy külön fejezetet illesztenek be az egyezménybe a nemek közötti esélyegyenlőségről. Csile és Uruguay tudomásom szerint technikai megállapodásokat már lezárták a kereskedelmi egyezményről, és hogyha nemek közötti egy esélyegyenlőséggel kapcsolatos fejezet lezárul, akkor azt hiszem, hogy a bizottságnak is le kell zárnia ezt a munkát. Hogyan lehet a civil társadalom legmagasabb szintű részvételét biztosítani a parlamentekben? Ez a következő kérdésem. A spanyol az EU hivatalos nyelve, Csillivel kölös nyelv, nyelvünk. Ezen a nyelven közé óhatják tenni a tárgyalások dokumentumait? Végül a csillai nagykövet az intéző ezt a kérdést. Milyen kötelezettségeket óhajtanak vállalni az ISCS kapcsán? <laughs> Néhány nagyon egyszerű kérdést hallhattunk, köszönjük szépen. Most megadom a szót az árnyék jelentéstevőknek a néppárt részéről, ez Mátó úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretettel üdvözlök mindenkit, aki ma itt van. Röviden fogok fogalmazni, hiszen az elnök úr is elmondta, hogy a jelentéstevő rengeteg kérdést fogalmazott meg, ezekhez mind csatlakozni tudok. Spanyolként egy kicsit Spanyolként többféle dolog fogalmazódik meg bennem. Egyrészt világos a célkitűzés, ami az öko és biotermékeket illeti, mindenki üdvözli ennek a különböző elemeit, de azért rengeteg kérdés vetődik fel, ezeket meg kell oldani. A megállapodás Csillével jó, ezt elő kell mozdítanunk, meg kell védenünk, támogatnunk kell. Másrésztről azonban két egymással párhuzamos eljárás fut, és ez sokszor nem teljesen érthető, a e két folyamat sokszor hátráltatja egymást. Egyrészt itt van tehát a kereskedelmi megállapodás, másrésztről zajlanak a kereskedelemről, a háromoldalú egyeztetések különböző áruk témájában, ez esetben konkrétan biológiai és ökológiai termékekről van szó. Hiszünk az egyenjogúságban, és hát én a magam részéről, és sok, sokan a gazdáink közül védik, védjük az európai identitást. Miért? Mert vannak olyan termékek, amelyeknek nincs ekvivalensük másutt. Ezek Európában, e, egyedi európai termékek, és itt Európában a termelés során bizonyos normákat tartunk be, amelyeket esetleg harmadik országokban nem tartanak be. A növényegészségügyi aspektusokban is vannak különbségek. Sokszor a bio címke egészen eltérő termékek esetében használatos Európában és Európán kívül. Vannak olyan termékek, ahol amelyek esetleg tiltottak az Európai Unió területén, másút viszont megengedett a velük való kereskedelem. Itt tehát ellentmondásokat látunk. Még egy dolog, ami az ekvivalenciát illeti. Itt van ez az 5 éves időszak, illetve 5 plusz 5 év, amelyen megpróbáljuk ugyanazt a szintet elérni. Ez azt jelenti, hogy rengeteg idő fog eltelni, amíg kialakul az ekvivalencia, és végeredményben nyilván nem is ez a cél, az ekvivalencián túlmenő célokra törekszünk, és ez a hosszú idő, ezzel nem tudok egyet érteni. Gondolhatunk itt például a banánra is, mint példára. Óvatosnak kell tehát lennünk, nem tudom, hogy az Európai Bizottság mit gondol erről, hol lát az Európai Bizottság problémákat. Még egy dolgot szeretnék szóvá tenni. Elhangzott egy más az egészségügy, illetve élelmezés ügyé és állategészségügyi hatósággal kapcsolatosan. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság hogyan látja ezt a kérdéskört. Az illetékes hatóságok általi tanúsítványkiadás, a visszakövethetőség és a tanúsítványok kiadás az, az exportok esetében. Az Európai Bizottságot kérdezem, tudják-e garantálni, hogy ilyen jellegű problémák ebben az összefüggésben, amelyről ma szó van, nem fognak előkerülni. Persze ez egy általánosabb kérdés is, de Csillére vonatkoztatva szeretnék konkrét válaszokat hallani. Mindjárt be is fejezem, szerintem ez egy jó megállapodás. A megállapodást meg kell kötni, de vigyázzunk el, hogy a gazdákra negatív kihatással legyen. Köszönjük, Emma McLarken, McLarken ECR. Köszönöm szépen. Latin Amerikában nem ez az egy ország, akivel 2002-ben megkötöttük a szabadkereskedelmi megállapodást, de Chile ezek közé tartozott, és hát nyilván ez együtt jár a politikai dialógussal, az együttműködéssel, nagyon különböző területeken, ide sorolhatjuk a fejlesztés is. És ez a bilaterális kereskedelem volumenében is nagyon nagy elmozdulást hozott a gazdasági együttműködés az elektronikus szervezet, szolgáltatásokban, a halászati termékekben is nagy modernizáció következett be, de ezt még folytatni kell, hiszen a szociális társadalmi és gazdasági felendülésnek ez az áloga. Úgyhogy a saját ambícióinkat is fel kell egy kicsit csavarni, és hát nyilván mindkét oldalon nagyok az elvárások is. A az átfogó modernizációs tevékenység mögé természetesen mi is felsorlakozunk, mert ez a modernizációt szolgálná, és számunkra itt az ECR-ben a közbeszerzésen van a nagy hangsúly, ennek az elmélyítése, és a beruházási fejezetet is bele kellene iktatni a mostani dosszéba, hiszen ez még hiányzik. A jó szabályozói együttműködés és a jó tapasztalatok cseréje egy nagyon fontos szempont lehet, különös tekintettel a szabályozásra, de fontos lenne egy fejezet a fenntartható fejlődés vonatkozásában is. És hát más elemek is van, amik, amikre koncentrálni kívánunk, amikor a, ö, földrajzi eredet megjelölésekre gondolunk, főleg a bor vonatkozásában és jó lenne minél hamarabb eljutni a modernizációhoz, mert a politikai támogatás most megvan jelen pillanatban, és azt gondolom, hogy ezzel egy újfajta keretre is, kerethez is eljuthatunk. Ami a megvalósíthatóságot illeti, és mindennek a hatására a meglévő rendszerrel. Szeretném még egy pár dolgot hallani, talán fel tudna világosítani, hiszen a megvalósíthatósági tanulmány már elkészült, hogy itt a kereskedelem vonulmányé tekintve mekkora növekedés vállal, ha, várható, hol látható majd a hatása a KKV-kra és egyáltalán a vállalkozásokra e tekintetben és a biotermékek kereskedelmére vonatkozóan is szeretnék még hallani pár szót, és azt is, az is érdekelne, hogy ez, ez a mostani megállapodás hogyan fog, hogyan áll kapcsolatban a korábbi években megkötött rezsimekkel. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, Chile valóban egy nagyon nyitott gazdaság, és ha megnézzük az adatokat az elmúlt évekre visszatekintve, teljesen világos, hogy a jelenlegi szabadkereskedelmi megállapodás az elmúlt évtizedben az EU gazdasága és a vállalkozások számára is nagyon hasznos volt minden tagállam tekintetében. Tudjuk azonban, hogy ez most már avitnak mondható, ezért fontos, hogy új dimenzióba lökjük át a Csillével való kapcsolatainkat. Egy nagyon ambíciózis és átfogó megállapodásra van szükség, és hát bőven van még mit tenni a kereskedelmi kapcsolatainkból. Mondok példát, a fiachoz való hozzáférés. Ugye nagyon sok nem kereskedelmi jellegű akadályt kell leküzdeni, és ez igaz az agrártermékekre, a szolgáltatásokra. Itt új típusú FTA-kra van szükség, mert ezzel megoldható a modernizáció, aminek egyébként is nagyon nagy hozzáadott értéke van a közbeszerzések piacához. És egyetértek Emmával, hogy keresnünk kell illetve be kell iktatnunk egy beruházásra vonatkozó fejezetet, valamint a földrajzi eredet megjelölésekre az agrártermékeket illetően. És jó lenne, hogyha a cseh sör is szerepelne ezen a listán. Azt gondolom, hogy nagyon sok mindent el tudnánk érte, érni, hiszen mindkét oldalon megvan az akarat, és ez egy nagyon fontos momentum lenne a nemzetközi kereskedelmi rezsimet tekintve. Remélem, hogy az Unió is egyesíteni tudja a sorait, és a tanács képes lesz majd elindítani a tárgyalásokat még az idén. Elnök, úgy tűnik, hogy nincs további hozzászóló a az árnyékjelentés részéről, mert nincs a teremben senki, de Solc úr hozzá kíván még szólni. Így van, elnök úr. Forenza asszony felkért arra, hogy én közvetítsem a gondolatait, sajnos ő sem tud ma itt lenni velünk. De szeretné hangsúlyozni, hogy már 2003-ban megszületett a, ki, a csilei megállapodás, és abban is voltak hiányosságok, amit annak idején megneveztünk. A szociális jogok tekintetében például nagyon sok volt a hiányosság, ezekről beszéltünk. Az EU és Chile közötti kereskedelem 96%-át fedte le annak idején a megállapodás, és az új pillér mindenképpen kellene, hogy tartalmazzon egy fenntarthatósági fejezetet, aztán az ősonos lakosságra vonatkozó fejezetet is, különös tekintettel azoknak a jogaira. Nagyon konzekvensnek kell lennünk a tekintetben, hogy a természetes erőforrásokra koncentráljunk, mert a fenntartható fejlődés és a környezetvédelmi intézkedéseknek a hiánya azért még problémát okoz. Az ökoszisztéma és a biodiverzitás nyilván az őshonos lakosság érdekét is szolgálja, de nem csak az övékét. Úgyhogy ezek a területek azok, amelyeket mindenképpen erősíteni és javítani kellene, a modernizációt is ebbe az irányba kell fordítani. Az emberi jogi záradék is egy nagyon fontos gondolat, és a kereskedelmi megállapodás 1973 óta gyakorlatilag a kereskedelmi rezsimet körülhatárolta, de nagyon sok területen, mint a beruházás, a közbeszerzések, a szerzői jogok még nem lettek kellő mértékben rögzítve. Éppen ezért ez a terület nagy reformra szorul, és a valóságot szem előtt tartva kell tovább lépni. Nagyon világosan kell látni azt is, hogy mindkét fél hajlandó természetesen lépni a modernizáció irányába, és a mm, külföldi beruházókra vonatkozó fejezetnek a lezárásával talán további előrelépés eszközölhető ki, de ami a biotermékeket illeti agályaink vannak, a, az egyenértékűség kölcsönös elismerését illetően, mert azt gondolom, hogy nem ugyanazok a követelmények érvényesülnek az EU-s termelők vonatkozásában, éppen ezért itt nagyon nagy a veszély a torzulásra Úgyhogy a kisebb biotermelők, biogazdáknak a védelme nagyon lényeges lenne, ugyanígy meg kell védenünk az európai fogyasztókat, akik nem fogják tudni megkülönböztetni az európai biotermékeket egy más országból érkező biotermék, logóval ellátott terméktől. Elnök, köszönöm szépen, hát meglepett, amit hallottam. Nos, megtiszteltetés számomra, hogy ő excellenciája Fernández úrnak adjak szót. Parancsoljon öné a szó. Mikrofon nélkül sajnos nem halljuk. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy az Inteszak Bizottsághoz pár szót szólhassak ebben a nagyon fontos pillanatban, amikor is ugye az Európai Unió és Chile kapcsolatáról tárgyalnak. Brüsszelbe jöttem önökhöz, és nagyon pozitív az összbenyomásom ebben a kérdésben. Társulási megállapodás 2013-ban lépett életbe, és ez politikai szempontból is, kereskedelmi politikai szempontból is nagyon nagy jelentőséggel bír. Ugye a kapcsolatok tulajdonképpen meg háromszorozódtak kereskedelmi tekintetben, és messze menő előrelépések történt, történtek. Hosszú volt ugye a tárgyalási időszak, és a jegyzőkönyvet a következő napokban fogják módosítani. A biotermékek biológiai gazdálkodásból származó termékek vonatkozásában is lesz egy megállapodás, ez párját ritkítja, hogy úgy mondjam. Ez Chile számára külön feltételeket rögzít, és nagyon fontos piacra jutási lehetőséget biztosít. Tekintettel a biotanúsítványokra azt gondolom, hogy ez bizony pozitív hozadékkal bír. Az, hogy Csillében az ilyen módon előállított termékek most már az Európai Unió piacán is a polcokra kerülhetnek, ez a tanúsítványnak köszönhető. Az agrárminiszter az én országomból is azt mondta, hogy ez a lépés a fenntartható fejlődés felé, tehát nagyon lényeges lépésnek is tekinthető. A társadalási megállapodás keretében a modernizációs tárgyalások még jelenleg zajlanak, a jövő év vége előtt kellene ezt lezárnunk reményeink szerint. Bízunk abban, hogy a tárgyalási mandátum is meg lesz a tanács részéről hamarosan, és szeretnék köszönetet mondani ennek a szakbizottságnak is, annak tagjainak a támogatásért, Pinheiro képviselő úrnak is, aki nagyon sokat tett az előkészületek során, annak érdekében, hogy ez a tárgyalási mandátum megszülessen. Azt is szeretném elmondani, hogy mennyire sok támogatásban részesültünk, hiszen ezáltal a hozzászólásaikkal gazdagíthatjuk a saját meglátásainkat, a, a vitát, hiszen nem másról, mint a modernizációról van szó. A mi kívánságunk az, hogy egy nagyon ambíciózus célkitűzést tudjunk teljesíteni, és a tárgyalások során tulajdonképpen minden terület érintve van. Egyetlen egy terület sincs kizárva, azaz minden fejezetet végig fogunk venni. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, szeretném az országom eltökéltségét még egyszer kiemelni, a tekintetben, hogy ezen az úton tovább kívánunk menni, és úgy gondolom, hogy mindkét érintett fél számára ez nagyon nagy haszonnal fog járni, hozzáadott értéket fog képviselni, és ez még csak erősödni fog. Elnök, köszönöm szépen, mindenképpen nyomon fogjuk követni ezt a folyamatot. A bizottságot kérem, hogy minél rövidebben foglaljon állást. Jörgenzen úr van itt, a latin-amerikai főigazgatóság, vagy latin-amerikáért felelős főigazgatóságtól, és az Agri főigazgatóság is képviseltetve van. Jörgelzen úr kezd. Köszönöm szépen, igyekszem valóban nagyon röviden hozzászólni. Egy pár kérdést intéztek hozzánk, elsősorban a horvátországi jegyzőkönyvvel kapcsolatban. A módszertan, amit alkalmaztunk, az az adatokra alapul, ez korábban is alkalmazásra került e, már a VTO e, vonatkozásában, és a csilei tárgyalások, azt kell mondanom, viszonylag egyszerűek voltak, hiszen nem az első alkalom, hogy ez lenne a munkánk, objektív e, adatokon alapuló módszertant alkalmaztunk. Így jártunk el most Chile vonatkozásában is, és nagyszerű eredményre jutottunk. Ki kell igazítani a vám kvótákat a sertéshús vonatkozásában. Több mint egy év távlatában és ebben a jegyzőkönyvben ezt rögzítettük a tanúsítványokra vonatkozóban, az országspecifikus vizsgálatokat illetően is. Azt gondolom, hogy ismertek a tények, említhetném itt a közbeszerzést is, és ahogyan mondtam, a jogalkotási szabályok, amelyeket ebben a kontextusban vizsgáltunk, sem újak, hiszen Brazília tekintetében is erre támaszkodtunk. Tulajdonképpen növekedés a vámmentes behozatal vonatkozásában nem lesz, ez nulla, tulajdonképpen ki sem merítette Chile a sertéshús vonatkozásában rendelkezésre álló kvótát, tehát ezek nem hoznak a változást, ami pedig az EU-s termékekre való hatást illeti, természetesen nagyobb lehetőséget kap most Horvátország az exportra. Egy pár kommentát engedjenek meg még meg a modernizációval kapcsolatban, mit vár a bizottság. Nem akarom ezt nagyon hosszan kivesézni, de hogyha a legutóbbi megállapodásokat megnézik, gondolok itt a SETA-ra, vagy a scoping paperre, amit mi kívánunk, az nyilván a legmodernebb megállapodás kieszközlése Csillével az összes érintett területen. És ez ugyanígy érvényes a fenntartató fejlődésre, és az új kérdés, új keletű kérdésekre is, amik most a kereskedelmi agendánkon szerepelni. Ambiciózusak vagyunk, ugye éppen most hallottuk a nagykövetet, aki azt mondta, hogy hogy ők is így éreznek, ambiciózus célkitűzést kívánnak elérni. Azt gondolom, hogy ez az eredeti megállapodásban is így volt, de hát a valóban már idejét múltnak számít. A legfrissebb, modern gyakorlatokat kívánjuk alkalmazni, és várjuk, hogy a civil társadalmat is bevonjuk ebbe a folyamatba, és az Európai Parlamentet is várjuk az önök állásfoglalását a témában, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos iránytű lesz a tekintetben, hogy mi is tudjuk, hogy önök számára mi a fontos. Meg fogunk szervezni különböző rendezvényeket a civil társadalom bevonására. És a csilei szervezeteket is igyekszünk egy felkarolni és motiválni specifikus feladatunk, hogy spanyol nyelven is hozzáférhetővé tegyük a különböző dokumentumokat. Röviden válaszolnék még arra is, hogy mi a biotermékek régi megállapodás és a modern között. Hát ezek egymást kiegészítik, azt tudom erre mondani. Ez a megállapodás azon nem titok. Minden egyes korábbi megállapodás körülölel, de ahogyan mondtam, ez valóban egy kiegészítő megállapodás lenne. Végezetül pedig egy pár megjegyzés még a fenntartató fejlődést, illetően az őshonos lakosságot, illetően ugye ez egy társadal társadalási megállapodás is, nem csak kereskedelmi megállapodás, éppen ezért nagyon széles körétől elhetjük fel a különböző érintett területeknek. Köszönöm. Az Agri főigazgatóságtól is kérnek szót, parancsoljon. Hello, good afternoon to everybody. Jó napot kívánok mindenkinek. Elena Paniki a nevem. Nem szeretnék a részletekről beszélni, Rodriguez Pinheiro jelentéstevő már nagyon jó áttekintést adott ugyanis a vonatkozó termékekről. Én csak néhány kérdést tisztáznék, amelyeket felvetettek a képviselők. Az első kérdés a közös bizottság összetételére vonatkozik. A megállapodás 8-as cikke szerint a bizottság az Európai Unió által kinevezett képviselőkből áll majd, Ennek a közös szakbizottságnak a feladata a megállapodás menedzselése lesz, a végrehajtásra vonatkozó döntéshozatal, új termékekre való kiterjesztésben döntéshozatal, és így tovább. A megállapodás szerint az Európai Bizottság képviselői képviselhetik az Európai Uniót a bizottságon belül. A tagállami képviselők tájékoztatására vonatkozólag egy egyszerű mechanizmust irányoz elő a szöveg. Évente ötször kerül sor ilyen jellegű tájékoztató találkozókra. Ezeken a tagállamok blokkoló kisebbséggel rendelkeznek. Mi történik a három év elteltével? Ez volt a, egy további kérdés. Hogyha senki sem ér el, él ellenvetéssel a két fél közül, akkor automatikusan meghosszabbítjuk a megállapodást határozatlan időre, ha csak az egyik fél nem jelzi a másik felé, hogy ezt ellenzi. Nem lesz erről, nem készül hatástanulmány, Tulajdonképpen a fő kérdés az, hogy a három év alatt felmerül-e valamilyen súlyosabb probléma. Felmerült az ekvivalencia és a megfelelés kérdése is. Részben a háromoldalú egyeztetésekhez kapcsolódóan is, amelyek jelen pillanatban zajlanak az ökológiai termékekről. Szerintem itt tisztázni kell, hogy miről is van szó. Eddig a rendszer kétféle importot különböztetett meg. Egyrészt itt vannak az ekvivalens harmadik országok, illetve olyan harmadik országok, amelyeket már a múltban ekvivalensnek ismertünk el, és aztán vannak ekvivalens ellenőrző szervek, ezek alkotnak egy rendszert. Ezek az ellenőrző szervek ekvivalens normákat alkalmaznak az ökológiai termékekre vonatkozólag. A reform során a következők változnak meg, mostantól kezdve az ellenőrző szerveknek ugyanazokat a normákat kell alkalmazniuk, illetve csak azokat a termékeket csak azon termékek esetében adhatják ki az ökológiai termékekre vonatkozó tanúsítványt, amelyek ugyanolyan normákat követnek, ugyanolyan szabályokat követnek, mint Európában. Ez ugye a megfelelés koncepciója. Ugyanakkor az ekvivalencia továbbra is létezik a kereskedelmi megállapodásban. 1992 óta létezik ez az ekvivalencia koncepció, és az ilyesfajta kereskedelmi megállapodás egy új forma, amelynek az a célja, hogy jogbiztonságot teremtsen az ekvivalenciára vonatkozó megállapodásokban. Ez nem jelenti azt, hogy ők azt tehetnek, amit akarnak, hiszen természetesen az Európai Bizottság és a harmadik ország életékes hatósága megvizsgálja a normák betartását, ellenőrzi azt. Ez azt jelenti, hogy Mindkét fél részéről tisztviselők ellenőrzik majd a, listá- a terméklistákat, és megállapítják az ekvivalenciát. Tájékoztatásul még annyit mondanék, hogy abban az esetben, hogyha nem találták, nem ekvivalensnek tekintették a bizonyos anyagokat, akkor ezeket egyszerűen törölték a listáról. Ami az FIO ellenőrzését illeti, ez utóbbi minden évben ellenőrzi az ekvivalens harmadik országokat, és intézkedéseket foganatosít, hogyha valamiféle rendellenességet fedez fel. Hogyha például bizonyos termékkategóriákat kivettek az ekvivalencia alól, vagy hogyha korrekciós intézkedéseket kér egy illetékes hatóság annak érdekében, hogy a további problémákat ezzel megelőzzék. Köszönöm szépen, egy nagyon-nagyon rövid kérdést engedjen meg, hogyha jól értem, akkor hatástanulmányt nem készítenek. Miért? Miért van ez így? Korábban készült már egy hatástanulmány. A kereskedelmi megállapodás számára készítettünk egy hatástanulmányt, az egészen reformra vonatkozott ez a hatástanulmány, és ebben van egy fejezet a kereskedelemről. A három a végrehajtást követő há- harmadik évben nem kívánunk újabb hatástanulmányt készíteni, mert nem tartjuk szükségesnek a hatástanulmány elkészítését, hogyha semmiféle gond nincs, illetve hogyha nincsenek vitatott kérdések. Hogyha egyik fél sem vet fel valami nemű problémát a másik fél irányba, irányába, akkor a kereskedelmi megállapodás határozatlan időre szól a három évet követően. Köszönöm szépen, elnök úr! mondja a jelentéstevő. Szeretném megköszönni mindenkinek a részvételt, köszönöm az árnyék jelentéstevőknek, és persze köszönöm az Európai Bizottság képviselőjének is, akik a Kereskedelmi és Mezőgazdasági Főigazgatóság részéről érkeztek hozzánk, és köszönöm persze a nagykövetnek is. Egy dologban szerintem mindannyian egyetérthetünk, mindannyian fontosnak tartjuk azt, hogy az Európai Unió és a Latin Amerika közötti kapcsolatok elmélyüljenek, gazdaságilag és kereskedelmi értelemben is. És hát Chile Latin Amerikában az az ország, amely a leginkább hasonlít az Európai Unióhoz. 2003-ban már egy nagyon nagy előrelépés történt, a kapcsolatok elmélyítése szempontjából most ismét egy ilyen fontos lépés történik. Fontosnak tartom, hogy a meglévő megállapodást modernizáljuk, korszerűsítsük és hozzáigazítsuk az új kihívásokhoz, és arra is gondoskodnunk kell persze, hogy megfelelő kereskedelem kereskedelmi kapcsolatok kiépítésére kerülhessen sor, és persze új elemeket is be kell építeni a megállapodásba annak érdekében, hogy mi is hozzájáruljunk ahhoz, hogy Csillében fenntartható fejlődésre kerüljön sor. Ezért fontos többek között az energetikáról szóló fejezet. Biztos vagyok abban, hogy további lépést tehetünk a megállapodás korszerűsítése irányába, és biztos vagyok benne, hogy mindkét fél szempontjából előnyös lesz ez. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél jobb kapcsolatokat építhessünk ki. Köszönöm. Elnök. A szöveg június 19-ére készül el, akkor fogjuk majd megvitatni. Módosító benyújtására is lehetőség lesz. És várhatóan július 10-én szavazunk a témáról. Nagyon szépen köszönöm. Haladunk tovább, 18-as napi rendi pont. A szerződés nemzeti parlamenteket érintő rendelkezéseinek végrehajtása az AFKO, az Illetékes Szakbizottság. Biztosan emlékeznek rá, hogy erről a kérdésről már beszéltünk a CETA kapcsán a ratifikációs folyamat kapcsán, és meg kell említeni a szingapúri megállapodással kapcsolatos Európai Bírósági ítéletet, Ennek kapcsán is elhangzik majd néhány szó várhatóan a nemzeti parlamenteket érintő vég, rendelkezések végrehajtásáról. Obermeyer úr a jelentéstevő, azonnal meg is adom neki a szót. Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen. Ja. Köszönöm, elnök úr. Számos ponttal foglalkoztunk már, ami a véleményünk feldolgozásából nagyon jelentős. Szeretném rögzíteni az INTA szakbizottság tevékenységét, amely ugye a kereskedelmi megállapodások tárgyalásával foglalkozik. Ez a súlypontunk különös jelentőségű szerintem annak a felismerése, hogy a nemzeti parlamentek nem egyfajta függelékek, hanem eredeti demokratikus legitim legitimációval rendelkeznek. A vita előterében szeretném tisztázni, hogy nem szeretnénk másként súlyozni a választói szavazatokat a parlament, az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamenteket illetően. Ez nem felel meg a Nemzeti Parlamentek méltóságának. Ami a vitát illeti, már ami az átfogó megállapodásokat illeti CETA-t, a TTIP-et, vagy azt a tendenciát, hogy új kereskedelmi megállapodások megkötésére is kerül még sor, szabadkereskedelmi egyezményekre. Itt az a bizottság tárgyalási stratégiájának átdolgozását teszi ez szükségessé. Itt nem a klasszikus kereskedelmi akadályok, vámakadályok lebontásáról van szó, hanem más kereskedelmi akadályokra kell összpontosítani. Felmerül itt egyfajta konfliktus potenciál a különböző hierarchikus szinteket, szintek között a tagállamokon belül, Ausztriában, hazámban. Ezen konfliktusok kicsúcsosodása előtt ugye a bizottságnak a tárgyalási mandátum és a a való együttműködés kritikatárgyát képezte. Itt az EU Mixed Agreement a kult szó a vita köz, középpontjában áll, horizontális és vertikális szempontból az egyes tagállamokban, és ebből következően tudtunk vitázni olyan problémákról, amelyek a definíciókhoz kapcsolódnak. Ez a nyilvános vitában is lecsapódott, az EU elfogadottsága ezen viták révén, ami a kulcs hatásköröket illeti, szintén kétségbe vonódott, megkérdőjeleződött. Aztán a kereskedelmi megállapodások kritikus szempontjai, mint a beruházások, beruházókkal kapcsolatos bírósági illetékesség, a gyakran jogos kritika tárgyát képezte, és ezt félresöpörték, vagy esetlegesen késedelmesen foglalkoztak ezen kérdésekkel. Mindezen kérdésfelvetések egyetlen pontban foglaltok össze. Itt egyrészt a definíciós problémák az EU hatáskörök meghatározását illetően. Itt kétség esetén a tagállamok hatásköre érvényesült, illetve az exekutív szervek döntenek a hatáskörökről, itt a szingapúri egyezményre utalok, illetve a bírósági döntésre. A CETA-val kapcsolatosan is kívántos ez. Ezen kívül itt át kell gondolni, hogy egyfajta garancia legyen olyan esetekre, amikor a hatáskör területek nem, nem állnak összhangban, nincsenek megfelelően elhatárolva, és itt egyfajta garanciára lenne szükség. Ez mindenképpen előnyös lenne, és láthattuk itt a 2008-as, 2007-es cikket, illetve hogy a biztos is elhatárosi problémákkal küzdött, illetve ezt megfogalmazta. Azt azt hiszem hogy ezen megfontolások, ha hamarabb kerültek volna mérlegelésre, akkor esetlegesen bizonyos vitáspontokat el lehetett volna kerülni már a CETA tárgyalások során is. Aztán itt még egy észrevétel vezetődik le az előbbiekből. Természetesen a tagállamok együttműködési kötelezettsége egy átfogó akarat képzésből vezethető le a demokratikus döntéshozatali folyamatban, számot kell ezzel vetni. A tagállamok információs hatásköreikkel hasonlóképpen kell, hogy rendelkezzenek, mint az európai parlamenti képviselők. Aztán itt van még egy további téma, hogy hol állnak itt a polgárok ebben a folyamatban, mert ami az átláthatóság ajánlatát illeti, itt bizonyosan megérne egy vitát ez a kérdés. Na aztán a vita státusza bizonyos részterületeken mindenféleképpen a tagállamokban ö, igényel megfelelő vélemény kialakítást, Gyakran, ha ez nem történik meg, akkor az ismert bonyodalmakhoz vezethet mindez. A regionális struktúrák bevonása és az alá rendelt döntéshozók bevonása egy másik pont. Itt a tagállamok alkotmányos struktúrájának megfelelően rendezik ezt a kérdést. Láttuk Berlin példáját, de talán más dolgokat is figyelembe kell itt venni, és végeredményben azt hiszem, hogy jól értettem, hogy az együttműködés a fogyasztóvédelem, a környezetvédelmi politikák esetében jó együttműködés szempontjából az egyes tagállami munkacsoportokat, illetően a parlamentek között ez megtörténhet, és mindenféleképpen pozitív hatáshoz vezethet. Ennyit tehát eső gondolatokként, ami a szakbizottságunk véleményét illeti, mert előre örülök a jó együttműködésnek és várom persze a részvé, az érintett frakciók hozzájárulását, és örülök a bizottsággal való együttműködésnek. Köszönöm, most az árnyék jelentéstevők kapnak szót, a néppárt részéről Valesza úr. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Christopher Fjernelt helyettesítem ma. A nevében szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a bevezetőt. Ami ezt a témát illeti, világosan ki kell mondanunk, hogy mi egy jogunió vagyunk, jogszabályok uniója, és a szerződések határozzák meg azt, hogy mi a parlament kompetent, mi a parlamentek, illetve az EU-s hatáskör. A római szerződések óta tudjuk, egészen pontosan körülhatárolható, hogy mi az EU-s, melyek az EU-s hatáskörök. Ezt nem szabad felrúgniuk a napi vitáknak és a napi politikának. Néhány héten belül az Európai Bíróság világosan kimondja majd, hogy a vegyes hatáskörök hogyan is néznek ki pontosan, a kereskedelem politikában, illetve a kereskedelmi megállapodásban. Még a kereskedelem politika illet, EU-s illetékességbe tartozik, a nemzeti parlamentek hatásköre pedig korlátozott, az Európai Parlament az egyetlen demokratikus szerv, amely dönthet ilyen kérdésekben. Amikor vegyes hatáskörbe tartozik valami, úgy, mint például az AKC országokkal kötött gazdasági partnerségi megállapodások esetében, akkor a parlamentünknek nagyobb szerep jut, ide a parlamenteknek nagyobb, nagyobb szerep jut, bevonhatóak, és örömmel várom a javaslatokat, hogy, e- hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani. Végezetül nem gondolom, hogy ezt a véleményt nagyon gyorsan el kellene fogadni, kintettel, hogy az AFKO bizottságnak hogyan néz ki a menetrendje. Köszönöm. Köszönjük szépen az SZND részéről, pedig Szilva Pereira úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen azért vagyunk ma itt, hogy eszmecserét folytassunk a nemzeti parlamentekre vonatkozó rendelkezések végrehajtására, ami a kereskedelmi politikát életi. A Lisszaboni szerződéssel persze a kereskedelmi politika kizárólagos hatáskörré vált, és az Európai Parlament azóta teljes mértékben részt vett az EU-s kereskedelmi politika kialakításában. Nyilván észszerű, hogy az Európai Unió blokként tárgyaljon a kereskedelmi politika területén, hiszen így a tárgyalási pozíciónk is erősebb. Az Európai Parlament az EU-s lakosságot képvisel, és ezért központi szerep jut neki. A kereskedelmi politika demokratikus ellenőrzése, felügyelete kapcsán, és régóta kérjük, hogy nagyobb legyen az átláthatóság, több információ jusson el a nyilvánossághoz, a parlament részvétele által nőtt, illetve demokratikusan legitimé vált a közös kereskedelempolitika, az emberi jogok és más egyéb fontos kérdések is előtérbe kerültek. Ebből következően az, azokban a, kereskedelmi megállapodásokban, amelyek kizárólagos EU-s illetékességet érint, vagy hatásköröket érintenek, a nemzeti parlamenteket nem vonjuk be közvetlenül, és a fő feladatuk az, hogy a kormányaik álláspontját vessék ellenőrzés alá, amelyet aztán a tanácsban képviselnek. Ugyanakkor, amikor amikor olyan kérdésekről van szó, ahol mind a, tanár, mind a tagállamoknak, mind az EU-nak vannak kizárólagos hatáskörei, teljesen jogos, hogy a nemzeti parlamenteket is bevonjuk, bevonják. Nagyon fontos, hogy a, kormányok megvitassák az Európai Bizottságtól kapott információkat a nemzeti parlamentekkel, azokat az információkat, amelyeket az Európai Bizottságtól kapnak a kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatosan. És minden megállapodás esetében persze ratifikációs folyamatra is szükség van. Ahogyan önök is tudják, az Európai Bíróság ö, Szingapurral kötendő kereskedelmi megállapodásról szóló ítélete elvileg világosát teszi a kereskedelmi megállapodások esetében követendő eljárást. 2016. decemberében már született egy iránymutató dokumentum, de meg kell várnunk az Európai Bíróság döntését. Amint a bíróság meghozta az ítéletét, Egyértelmű, hogy ez nagyon fontos lesz az Európai Parlament és a tagállamok számára is, hiszen el kell közösen gondolkodnunk az EU-s kereskedelmi megállapodások jövőbeni hatájáról. Szerintem a legfontosabb az, hogy biztosítsuk, hogy az Európai Unió kereskedelmi politika területén cselekedni tudjon, egy progresszív, fair igazságos agendája legyen, demokratikus értékeket képviseljen, és olyan kereskedelmpolitikára van szükség persze, amely megfelelő eredményeket tud felmutatni, és megfelelő lehetőségeket is teremt. Végezetül a kereskedelem politikáinkat a megnövelt átláthatóság elveinek megfelelően kell kialakítani, és persze a nemzeti parlamenteknek és a lakosságnak is előnyét kell látni az új normáknak a kereskedelmi politikai tárgyalások során, és ennek így kell maradni a jövőben is. Köszönöm. Köszönjük szépen, Karin úr nincs itt, Sáke asszony nincs itt, Solc úr. Köszönöm szépen, én is megállapítom, hogy a tagállamok a Lisszaboni szerződés keretében a kereskedem politika terepén előre mentek. Úgyhogy mi parlamentként kötelezettek vagyunk, hogy az európai politikának ezen pillérét nyomon kövessük, ellenőrizzük, vagy fellépjünk a horizontális megállapítás, megállapodások megkötésénél. Ez a polgárok érdekét is szolgálja, azaz, amikor döntéseket hozunk, akkor kapcsolatba is kell lépnünk az egyes tagállamok nemzeti parlamentjeivel. Itt a felelősség kérdése, a demokratikus legitimáció erősítése a parlament kapcsán szerintem a kereskedelmi politika kontextusában mindenképpen lényeges. Tegnap az AFKO meghallgatása során a jelentéstevő már utalt eh, arra, az alkotmányügyi kérdés, alkotmányügyi bizottságban, hogy definiáljuk, hogy hol is tartunk, hol állunk. És Alice professzor úr a Berlini Humboldt Egyetem Európa intézményétől nagyon világosan elmondta, válaszként erre, hogy az arra a kérdésre, amit az Európai Unió tagjainak sorában mindenki feltesz, hogy meddig lehet eh, tovább fejlődni, meddig lehet tovább bővülni, és ez mit jelent a politikai eh, területekre vonatkozóan, és a mm, hátra sorolt intézményekben, ezt körül kell pontosan járni, méghozzá minden érintett bevonásával. Úgyhogy el fog jönni annak az ideje, amikor az Európai Bíróság szingapúri ítélete kapcsán magunknak is fel kell tennünk a kérdés, hogy mit jelent a vegyes megállapodás és az egyes kompetenciákra vonatkozóan hogyan tud mindenki ehhez hozzájárulni, és hát nyilván egymást is tájékoztatunk el mindenről. Köszönöm, Ának úr. A nemzeti parlamentek szerepe sokkal szélesebb, mint olyan gondolhatnánk ugyanis itt a demokrácia lényegéről van szó Európában. A demokrácia csak akkor teljes, hogyha a hatáskörök elkülönülnek, és mindig a kormány fölött a népnek kell ellenőrzést gyakorolni, akár parlament, akár regionális tanács, akár más szervek esetében amikor Brüsszelbe adunk át hatásköröket kereskedelmi megállapodások kitárgyalásához, akkor egy nem megválasztott kormányról van szó. Éppen ezért meg kell erősíteni az ellenőrzési szintet. Az Európai Bizottság persze a parlamentünknek felel, de ez nem százszerzekos megfelelés, nem vethető össze egy nemzeti parlament ellenőrzési jogkörével. A nemzeti parlamenteknek erősebb a jogkörük most a Lisszaboni szerződés után, de a szabadkereskedelmi egyezményeket a nemzeti parlamentekkel, hogy ratifikáljuk, hogy százszerzelékosan lehessen garantálni a polgárok érdekeinek védelmét. A bizottság több ízben megmutatta, hogy nem veszi figyelembe az Európai Parlament véleményét a szerződéseket illetően, mint ahogyan ez a közelmúltban is történt a tízzel kapcsolatban megfogalmazott ajánlásaink vonatkozásában. Ugyanakkor nem lehet azt mondani, hogy nem felelt volna meg a szerződéseknek. Ugye itt van ez a 207-es OMS cikk, ez a szabadkereskedelmi politika alapja, és ez világosan kimondja a parlament alsóbb rendőrségét a e tekintetben. A bizottság folyamatosan állandó konzultációban folytatja a tárgyalásokat a tanácssal, ugyanakkor van kötelezettsége az Európai Parlament felé is, de ezek csupán beszámolókra szorítkoznak a tárgyalásokról, és ismerjük kollégák ezen beszámolók mi minőségét. Meg kellene erősíteni az Európai Parlament szerepét a szerződésekben, ugyanakkor a nemzeti parlamentek szerepe még mindig szükséges, különösen azért, hogy legyen egy kiegészítő demokratikus ellenőrzési szint a bizottság tevékenységét illetően, noha csak a végső szakaszban valósul meg ez, miután a tanács és a parlament kifejezték véleményüket Szerintem jobban meg kellene határozni a vegyes szerződések fogalmát, hogy állandó hozavonának véget vessünk, amikor a bizottság mindig azt gondolja, hogy az EU a hatáskör az adott szerződés, a tanács ellenkezően véde, vélekedik mindig. A tagállamok hatásköreit tiszteletben kell tartani, de egy plusz szuverenitás és ellenőrzési szintet is be kell építeni, hiszen eh, különben kevesek érdekeit vennék a polgárok érdekeinek, és ez egyre nagyobb demokratikus deficitet teremt Európában. Nagy figyelemmel várom a véleményszövegét, és hozzájárulok ez a témához, amelyet kicsikívül nagyon fontosnak tartok. Köszönöm. Come in as well? No? Mr. Martin, yeah. kérje a szót? Igen. <coughs> Igazából nem is feltétlenül akartam hozzászólni, de szerintem nem nincs igaza, mert ha mindenki ellenőrizhet, akkor gyakorlatilag senkinek nincsen módja erre. Tudjuk, hogy hogyan születnek a döntések, és aztán a végén az európai döntéshozatali rendszerben egyszerűen saját magunkat gúzsba kötjük. A Lisszaboni szerződés is, ahogyan itt elhangzott, ez eh, úgy szól, hogy a bizottság dolgozik, ott vannak a, a, az Európai Uniós tagok, amelyeknek megvan a saját parlamentjük, megválasztott képviselőkkel, és amikor a tárgyalások megkezdődnek, akkor az Európai Parlamentnek a mostani formájában meg lesz a az eljárás módja arra, hogy mi legyen esetlegesen Lisszabon után. Én azt gondolom, hogy a bizottság persze nem itt mindennel egyet, amit mondunk, nem is mindig úgy cselekszik, ahogy nekünk tetszik, de parlamenti képviselőként mindenki tudja, hogy oda kell egymásnak, oda kell egymásra figyelni, és nekünk is megvan a jogunk Európai Parlamentként, hogy ne értsünk együtt egyet a bizottsággal. Nem azt jelenti a demokrácia, hogy mindig mindennel értünk. Jeleznünk kell az ő irányukba is, hogyha túlságosan messzire mennek, és akkor el kell utasítani a javaslatot. A nemzeti parlamenteknek azt kell ellenőrizniük és felülbírálniuk, hogy a döntések, amelyek megszületnek, azok milyen irányba mennek. Nyilván az információk megosztása, az állandó rendszeres csere nagyon lényeges, és még egyszer hangsúlyozom az Európai Parlament szerepét, amikor is igent vagy nemet mondhat, hozzájárulhat vagy elutasíthat egy döntést. Solc úr, egy nagyon rövid kérdésem lenne eh, Davidhez mert egyetértek azzal, amit éppen elmondott, de azzal, hogy az Európai Parlament mondjuk kezdeményezési jogot kapna, ezzel nem kapna esélyt arra is, hogy az elején már egyszerűen más tartalmat vinnénk bele a nemzetközi kereskedelmi politikába. Tehát ez egy olyan dimenzió, amelyel egy demokratikus dimenziót adnánk az egész kereskedelmi politikai tárgyalásoknak. Igen, hát a Lisszaboni szerződésnek egyik nagy hiánya az, hogy a parlamentnek, bár ezt maguknak kitaláljuk, saját formális mandátuma, tárgyalási mandátuma. Úgyhogy egyetértek, ez egy nagyon jó lépés lenne előre. Elnök, jó, a bizottság azt gondolom, hogy kicsit másként vélekedik erről, Kérik a szót ezzel kapcsolatban, hogy erre kitérjenek? Köszönöm szépen, elnök úr. Politikai koordinációs egységtől érkeztem, az intézmény közi kapcsolatokért felelek a kereskedelmi főigazgatóságnál. Lehet, hogy egy kicsit szebben is megemlítésre került már, amit én is akartam mondani. A mandátumunk és hát Juncker úr is kötelezettséget vállalt arra, hogy a nemzeti parlamentekkel szorosan együtt kell működni, jobban együttműködve. Nos, ez a kötelezettségvállalás azt hiszem, hogy tovább lett specifikálva 2015-ben a közleményben, a Trade for All közleményben, amelyről ugye már korábban is vitáztunk. A bizottság itt körvonalazta azt is, hogy az erőfeszítéseit meg fogja erősíteni, annak érdekében, hogy a civil társadalommal egészében is mélyebb dialógusba bocsátkozhasson. És a nemzeti parlamentek képviselőit is meghívja a folyamatos eszmecserére a kereskedelmi témákat illetően a kereskedelmi vita kontextusában. A bizottság a kereskedelmi tárgyalásokat illetően nagyon sok anyagot tett közzé az interneten, például a kereskedelmi tárgyalások egyes fordulóiról, és a jogi szabályi szövegek is hozzáférhetők a neten, ezáltal a vita is sokkal szélesebb körben zajlik. Nyilván van egy olyan kötelezettségvállalásunk is, amit magunknak tűztünk ki, a tekintetben, hogy az Európai Parlamentet is állandóan tájékoztassuk a, a tárgyalások előmeneteléről. Nyilván a, nemzeti parlamentek, illetve az egyes tagállamok képviselőivel a tanácson belül is megvan a, az eszmecsere, a tárgyalás az egyes fórumokon, de a nemzeti parlamentek véleménye is fontos számunkra a kereskedelem vonatkozásában. Miért olyan lényeg is ez? A különböző kereskedelmi megállapodások azok csoportosíthatóak gyakorlatilag vegyes megállapodásokra, vagy EU-t egyedül érintő megállapodásokra oszthatóak fel. És hát nyilván vannak demokratikusan felülvizsgált és nem felülvizsgált megállapodások, tehát itt azért dif- dif- differenciálhatunk. A kereskedelmi főbiztos tulajdonképpen rengeteg tárgyalást folytatott le, és a bíróság ítélete is mindig nagyon fontos sorvezető számunkra. Nyilván e- ezeket a határozatokat is, és végzéseket véleményezni kell, ez időbe telik, de ezt követően azt gondolom az egyes kérdéseket is világosabban láthatjuk. És ezek mind olyan kérdések, amelyek a kereskedelmi politika alakításában nagyon lényegesek. Majer úr kap még egyszer szót. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Köszönöm szépen a konstruktív hozzászólásokat, hát látni fogjuk, hogy ezeket a gyakorlatban hogyan tudjuk integrálni. Az tény, hogy igény van a tárgyalásokra, különben az illetékes szakbizottság ezt nem kezdeményezte volna. Az is világosan megfál, megfogalmazásra került, hogy a nemzeti parlamentekkel való ö, tárgyalás és visszacsatolás, ez nagyon fontos, szerintem elég sokat tanulhattunk tőlük, illetve egymástól, és hogyha ez lecsapódik a gyakorlatban, akkor a Lisszaboni szerződés is operatív szinten jól kell, hogy működjön. Elhangzott éppen a bizottság részéről, hogy ők is nagyon fontosnak vélik ezt. Szerintem ez éppen elég házi feladat mindenkinek. Szerintem mindenki elkezdheti az igen fontos munkát. Köszönöm szépen. 19-én és 20-án júniusban fogunk erről tárgyalni, és aztán a módosításokkal, amit benyújtanak, nyilván gazdagíthatjuk tovább ezt a dossziét. Jó, megyünk tovább, akkor a 19-es ponttal megyünk tovább, de a 20-as pont is nagyon fontos még a napi rendünkön. Úgyhogy haladjunk gyorsan tovább, tehát 19-es pont. Ez egy szóbeli kérdés, valamint egy állásfoglalás a bangladesi fenntarthatósági kompakt végrehajtására vonatkozóan, ugye itt a textil témában megszületett állásfoglalásra utalnék, sőt, ezzel párhuzamosan Bangladesben az épületbiztonság, a tűzbiztonság és a munkavállalói jogokat, illetve is nagyon sok mindenen kell még javítani. Sok minden történt persze már, de vannak még követelmények, amelyeket teljesíteni kell. Pontosan azokon a területeken, ahol az akkord keretében szoros együttműködést várunk az állami szektor részéről és a szakszervezetek részéről. Látjuk azt, hogy a minimálbér szavatolása még nincsen garantálva, sőt a munkanállalók, akik a kollektív tárgyalásokhoz való jogukat, vagy a sztrájk jogukat használva éltek ezzel, azokat megfemlítették. Tehát azért van még tennivaló. A bizottság márciusban a GSP betartását is megkövetelte, tehát az abban megfoglalt követelményeknek a betartását, teljesítését is ellenőrizte különös tekintettel az emberi jogokra és a munkavállalói jogokra. Május 18-án kerül sor a következő Compact Partner fordulóra, és az ILO éves konferenciája is megrendezésre kerül hamarosan, ahol specifikus jelentés születik majd Banglades. Lesz egy tényfeltáró misszió is a területre, úgyhogy szóbeli kérdés és megfogalmazásra kerül majd Kárinsz úrnak pedig meg is adom akkor a szót ezzel kapcsolatban. Chairman, thank you. Um, colleague. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, Bangladás hatalmas változáson ment keresztül 30 év alatt és szerintem büszkék lehetünk arra, hogy az EU-s kereskedelempolitika nagymértékben hozzájárult e változás megvalósulásához. 130 millió lakosa az országnak még mindig nagyjából, nagy rész szegény, mégis nagy, nagy előrelépés történt. Kína mögött rögtön a második helyen van Banglades textilipara, ami az exportokat illeti, és emellett az elmúlt tíz év során szinte minden évben kereskedelmi töblettel zárult az adott kereskedelmi év az ország számára. Nagyon nagy remények fűződnek a kereskedelmhez az országban, a nagy részt képzetlen bangladesi munkaerő esetében, és a nők esetében is, akik a munkanélküli lakosság nagy részét kiteszik. A textilipar nagyon fontos, mindeközben azonban a világ számos területén vámokhoz kapcsolódik, kapcsolódnak a textilipari termékek. Az Európai Unió úgy döntött, hogy Banglades esetében ne vámmentes hozzáférést biztosít a belső piacához. Ezek nagyon nagy vonalú kereskedelmi preferenciák, amelyek nagy mértékben hozzájárultak a bangladesi ágazat fellendüléséhez. A GSP plusz státusz azonban felelősséggel is jár, ezek a kereskedelmi preferenciák egy értékalapú kereskedelempolitiká keretén belül szemlélendők, ez azt jelenti, hogy a kereskedelmi partnerünktől elvárjuk, hogy bizonyos elveket betartson az emberi jogok és a munkajog területén. Igen, a biztonság, a munkabiztonság nagymértékben javult, Azonban a Rana Plaza épület összeomlása és más hasonló katasztrófák felhívták a figyelmet arra, hogy a textiliparban milyen rossz helyzetben vannak a munkavállalók. Az európai fogyasztók legitim módon követelték azt, hogy a bangladesi üzemekben oly módon állítsák elő a textilipari termékeket, hogy közben öm, odafigyelnek a munkavállalók biztonságára, egészségére ö, és jogaira. Az ILO és más nemzetközi szervezetek, fontos kereskedelmi partnerek, mint az USA és Kanada, a bangladesi hatóságokkal együtt megpróbálta elérni azt, hogy a munkavállalók jogai ne sérüljenek. Nagyon nagy előrelépés történt ennek köszönhetően. Rengeteg textilipari márka megállapodásokat írt alá, vállalva, hogy szavatolják a munkavállalók biztonságát és egészségét. Üdvözöljük az erre vonatkozó kezdeményezéseket a magánszféra részéről, és továbbra is ösztönözzük a cégeket, hogy még többet tegyenek, hiszen a saját érdekeiket is ezt szolgálja, másrésztről azonban az integrált globális értékláncok versenyképességét is szavatolja mindez. Ami a munkavállaló biztonságát illeti, ez nem az egyetlen olyan kérdés, amelyet orvosolni kell. Az ágazat ugyanis folyamatosan növekszik, Nagy részt a versenyképessége miatt, más részről pedig a specializáció miatt is. A bangladesi gazdaság nagyon gyorsan bővül, ennek ellenére körülbelül 67 dollár a havi átlagbér 2013 óta. Emellett más nagyon negatív tendenciákat is láthattunk az elmúlt hónapokban. 2016. decembere óta munkavállalókat bocsátottak el, szakszervezeti vezetők tucatjait tartóztatták le, miközben a munkajogi reform nem haladt előre. A munkavállalók jogai szempontjából nagyon nagy mértékben romlott a helyzet. A bangladesi kormánynak többet kell tennie, elsősorban belpolitikai feladat a szerveződés jogát megvédeni és megvédeni a munkavállalók joga, jogait. A szakszervezeti ö, regisztrációt lehetővé kell tenni, ö, jobban végre kell hajtani a meglévő jogszabályokat, és a szakszervezeti vezetőkkel szemben elkövetett, ö, vagy szakszervezeti tagokkal szemben elkövetett bűncselekményeket büntetni kell. Itt közös felelőssége van a bangladesi kormánynak, a magánszférának és a nemzetközi közösségnek. Üdvözöljük azt a megállapodást, amelyet vezető EU-s márkák aláírtak. Az Európai Unióba irányul az a bangladesi textilipari export 60%-a, ezért mi nagyon fontos szerepet töltünk be mindebben, de még többet kell tenni, és a végrehajtás szempontjából is több többet kell tenni, többre van szükség. Válaszúthoz érkeztünk, kollégák, vagy megfogalmazzuk a bangladesi kormány és az összes érintett szereplő irányába, hogy növelni kell az erőfeszítéseket annak érdekében, hogy az EU-s fenntarthatósági paktum megvalósuljon, vagy pedig megállapítjuk azt, hogy Banglades nem jár el az értékeinknek, nem az értékeinknek megfelelően jár el, és a paktumot vissza kell vonni. 2018 áprilisáig tart a paktum, akkor jár le, azonban nem sikerült még teljes körön elérni a célokat. Örülnék annak, hogy a Banglades sikeres lenne, és tovább haladna a gazdaság és társadalmi fejlődés útján. Szeretném, hogyha az EU-s fenntarthatósági paktum is sikeres lenne, hiszen ezáltal ez egy kísérleti projekt, példaértékű kísérleti projekt lehetne. A Bangladesben tevékenykedő EU-s vállalkozások szempontjából fontos, hogy ezek továbbra is sikeresek lehessenek egy olyan nagy versenynek teret adó ágazatban, mint amilyen a textilipar. Fontos, hogy ezeket a termékeket, a textilipari termékeket az értékeinknek és a fogyasztóink értékrendjének megfelelően állítsák elő. Növelnünk kell az erőfeszítéseinket, hogy mindez megtörténhessen. Ez az oka annak, hogy az INTA szakbizottság úgy döntött, hogy szóbeli választ igénylő kérdést fogalmaz meg, valamint állásfoglalás tervezetet, ezáltal és erősítve szerepállalásunkat és orvosolva hiányosságokat. Várom az együttműködést a kollégákkal az állásfoglalással kapcsolatosan, és természetesen nagyon örülnék minden javaslatnak a kollégák részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy elmondhattam mindezt. Nagyon szépen köszönjük Karim úrnak. Öt percünk van erre a napi rendi pontra, úgyhogy kérek mindenkit, hogy egy percben tartsa meg a felszólalását. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm először is gratulálni szeretnék a végzett munkához. Mi a tényeket illeti, négy év telt el a balesetek óta, Rama Plázában, Bangladesben, de nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sok munkavállaló azóta életét vesztette az égési sérülések következtében. Nagyon sok munkahelyét balesetre kerül sor. Ezek a számadatok nyugtalanítanak minket, és ahhoz vezetnek, arra ösztönöznek, hogy intézkedéseket foganatosítsunk, hogy ezeket a körülményeket megjavítsuk. Van itt egy stabilitási paktum, amely a munkavállalók jogait a textiliparban javítani kívánja, jobb biztonsági körülményeket teremt, jobb garanciákat hoz létre. Ami a biztonság kérdéskörét illeti az épület tüzek esetében, olyan épületek esetében, amelyek nem megfelelően kerültek kialakításra. Nos, itt mindenféleképpen cselekvésre van szükség. Nagyon sok munkahelyi baleset volt már, ahogyan elmondottam. Intézkedésekre van szükség, a fennálló szabályozásokat aktualizálni kell, együttműködésben az OECD-vel lehetne tenni valamit, de szükség van megfelelő forrásokra mindehez a dakai következő ülésen, a paktum következő ülésén, amire májusban kerül sor, fontos, hogy foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Látjuk, hogy Banglades kész arra, hogy betartsa a paktumot, és amennyiben megvannak ez a szükséges forrásai. Végezetül szeretném elmondani, hogy fontos, hogy Bangladessel összefüggésben jó állásfoglalási indítványt dolgozzunk ki. Sok kihívás vár Bangladesre, figyelnünk kell arra, hogy a stabilitási paktum, a fenntarthatósági paktum is betartásra kerüljön. Ez Banglades érdekét is szolgál, és remélem, hogy el tudják ezt érni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kicsit hosszabban fogok felszólalni, mert egy kollégámat helyettesítem. Karim úrnak először is szeretne köszönetet mondani a munkájáért, a szóbeli kérdést illetően. Egy kicsit összezavarta, hogy nem volt a megfelelő az együttműködés, a, az állásfoglalási tervezet meg, alaki, meg szövegezésénél de hát ez valószínűleg változni fog. Nagyon fontosnak véli, hogy a gazdasági felüldés szempontjában nagyon fontos a textilágazat, felhívja a figyelmet a nagyon sok problémára, amely érinti ezt a szektort. A legfontosabb kritika azt illeti, hogy az amploa a kereskedelmi főigazgatóság más hangsúlyt fektet most erre a témára, mint korábban, és a szakszervezetek kérdését is említi. Úgy gondolja, hogy a bizottság GSP-vel, illetve a piacra jutással kapcsolatos megjegyzéseit még erősítenie kellene, sőt a fellépését is e területen. Tehát a veleje jó ennek az állásfoglalásnak, a eh, képviselőtársam szerint, de világosabban kell fogalmazni a tekintetben, hogy eh, nem lesz meg a minimális előrelépés az említett területeken, akkor ennek milyen következményei és hatásai lesznek eh, Bangladesre. Köszönöm. Őszintén szóval meg lepett az anyag hangneme. Ugye itt a fenntartatósági paktum négy évvel ezelőtt lépett hatályba, és látjuk, hogy Bangladesben sok Banglades még sok kritériumot nem teljesít. Vannak itt jogsértések a szakszervezeti jogok kapcsán, aztán a feltételek sem javultak az épületekben, a bérezés továbbra is ijesztően alacsony, tal Bangladesh meg az egyik legutolsó ország a listán, 20 euróból kell, hogy éljenek egyes emberek havonta, és ez ijesztő, Banglades túl keveset tesz, sztrájkolnak az emberek a magasabb bérekért decemberben is, és ez ahhoz vezetett, hogy szakszervezeti vezetők kerültek börtönbe, önkényesen elbocsájtottak dolgozókat, Bangladesh hozzáférést kell, hogy kapjon az európai piachoz a minden csak fegyvert ne kezdeményezés keretében, de ezen el kell gondolkodni, nagyon rosszak még a viszonyok, a textilipari vállalatok esetében is a polgárok azt kérik, hogy az emberek élet és munkakörülményi javításra kerüljenek, az emberi jogok javuljanak, Emellett török lendzset, és szeretném a jelentésben azt látni, hogy a bizottság aktívan fellép annak érdekében, hogy ezt a megállapodást betartsák, és a vállalatok tartsák magukat az előírásokhoz. Really short. Nagyon röviden. Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek. Kezdjük azzal, hogy köszönetet mondunk az Európai Parlamentnek minden támogatásért, amit megadtak a dosszéra vonatkozóan, ez nagyon hasznos volt. Bízunk abban, hogy segítségünkre is lesz, mert ez nem egy egyszerű dosszié. Az nagyon helyes, hogy minden érintetthez fordulni kívnak, és tényleg a szívem mélyéről köszönetet szeretnék mondani ezért. Mondani köszönetet Karim képviselő úrnak is a, az állásfoglalás tervezetét. Úgy gondoljuk, hogy ez kiegyensúlyozott a tekintetben, hogy megmondja, hogy mit kellene ők az érintetteknek, a nemzetközi közösség, a bangladesi kormány többek között hiszen utóbbi azért nem kis szereplője ennek a történetnek. Azt is elmondanám azonban, hogy ez egy olyan dosszió, dosszió ahol a parlamenttel való ö, együttműködés szerintem példaértékű, és ezt jól lenne kiterjeszteni más dossziékra is, hiszen koherensen felépni az mindig segítség, hiszen ahogyan elhangzott itt a zárszóban, az előadó részéről. Nagyon erőteljes, világos üzenetet kell közvetítenünk annak érdekében, hogy megértsék a másik oldalon, hogy mit várunk el tőlük. Nagyon lényeges tehát számunkra is, hogy nagyon fókuszált legyen ez az állásfoglalás, nem minden egyes területre koncentrál, ami akár ide is tartozhatna. Elkötelezettek vagyunk a doszi iránt, önök is azok, mi is azok vagyunk. Úgy gondoljuk, hogy Bangladesnek az ajánlásokat, amelyek még mindig függőben vannak, kezelnie kell, napirendre kell tűznie, a kollektív tárgyalásokat sorolnám ide, az, a munkavállalók jogai, jogait, és ez akkordan való, az akkordnak való megfegye, megfelelés is mind-mind a horizontunkon, horizontunkban szerepel. Ebben a tekintetben azt is elmondanám, hogy a felelősségteljes üzleti magatartást mi is javítani kívánjuk, mert valóban úgy gondoljuk, hogy a dialógus előmozdítása az kulcsfontosságú, főleg a munkavállalók jogait illetően. De hogyha a vásárlási szokásokra térünk rá, itt sem dörhetünk át, és mondjuk azt, mondhatjuk azt, hogy mossuk kezeinket napi szinten Banglades kapcsolatosan a gyülekezési jogot és a kollektív tárgyalásokhoz való jogot, az ipizedet is vizsgáljuk. Ami az értékeket illeti, teljes mértékben osztom a megállapításait nem lehet preferenciák mentén haladni, nagyon világosan kell fogalmaznunk, hogy mik az elvárásaink, tehát világosan kell fogalmaznunk, mert jelenleg még mindent eh, nem látunk teljesítve a hatóságok és az érintettek oldalán Banglades, Bangladesben. Meg fogjuk látni persze, hogy mi fog történni a jövőben. Amennyiben itt nem fogunk előrébb jutni, akkor más utat kell vállalnunk. Lehet, hogy a kedvezményeket illetően is meglátjuk. Köszönöm szépen, Karim úr, visszaadom a szót. Nagyon rövid leszek. Nagyon hálás vagyok az összes inputért, hozzászólásért, amit kaptam. Két dolgot szeretnék kiemelni. Nagyon röviden. Hogyha gyártókkal tárgyalunk Bangladesben a textiliparból, akkor amire ők mindig hivatkoznak, az éppen az, amit éppen a bizottság is elmondott itt, azaz a, a beszerzési árak, amelyek versenyképesek kell, hogy legyenek, sőt olyan, olyan szinten vannak, hogy tulajdonképpen nincsen nagy haszon és ez számunkra Európai Unióként nehéz helyzetbe hoz bennünket, mert a díjazásokban, az árképzésben nehezen tudunk be, belefolyni, bár meg kell próbálnunk. A másik dolog, a gyártók hozzáférése a finanszírozáshoz, amelynek birtokában a különböző intézkedéseket teljesíteni tudják, és itt persze különböző agályokat megfogalmaztak a bizottság felé, de hát hozzám is eljutottak. Köszönöm a hozzászólásokat a képviselőtársaimtól. Tulajdonképpen az iskolai jelentéseimre hmm, Emlékeztet ez, nagyon jól dolgoztam, mondták általában, de lehetne még jobban, úgyhogy hát ez lesz majd a vezérmotívumom. Elnök, köszönöm szépen. Alig hiszem, hogy tényleg ilyen megjegyzést kapott volna. A határidő május 5-e péntek, déli 12 óra módosítókat illetően. Na, akkor megyünk az utolsó napi rendi pontunkkal. Két vendégünk van, úgyhogy nagyon egyszerű a kérdés, Sri Lanka GSP pluszt megkapja-e, vagy sem? Ez az egyszerű kérdés, ezzel foglalkozunk, a két vendégünk pedig, aki itt van most velünk, Ellen Kinan, aki elemző a, Sri Lankai projektközpontban, és Rodney Rea, Sri Lankai nagykövet úr. Először is Kinan úrnak adok szót öt percben. There we go. Okay. Okay, thank you very much. It's a pleasure and an Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Az öt perc azért elég trükkös ahhoz képest, hogy mennyi mindent szeretnék elmondani, úgyhogy igyekszem hatékonyan felhasználni ezt. 2015-ben a politikai szintéren a változás tényleg nagy lépés volt, a Nemzeti Egység kormányát az Európai Unió is üdvözölte, és nagy reményeket fűzött hozzá. Az Európai Bizottság ajánlásai januárban a megújított GSP plusz kedvezményeket is ebben a kontextusban kell szemlélni. El kell mondani azt is, hogy nagyon nagy lelkű volt a bizottság, amikor azt állapította meg, hogy nagy lemaradás nincsen a vállalásokat illetően. Azt gondolom, hogy a vezető is jó akarattal haladnak előre, annak érdekében, hogy a különböző megállapított emberi jogsértéseket, illető lépéseket megoldjuk több évtizedes útja Sri Lankát az emberi jogsértések ügye, itt nagyon sok előrelépés történt. A jogállamiság azonban nem tudott ilyen gyorsan haladni, és két deficitet szeretnék itt megemlíteni, ami egyébként a pozitív összképben megjelenik. Nagyon sok például az eljárás még az elvárás a kínzással kapcsolatban, itt nagyon sokszor a büntetlenség megmaradt, a terrorizmus elleni törvény sajnos lehetővé tette a kínzás alkalmazását, és a büntető eljárás keretében is alkalmazható. Bár úgy tűnik, hogy szinte megvan a zöld jelzés ahhoz, hogy ez a GSP plusz, plusz megadásra kerüljön, azért el kell mondanom, hogy a terrorizmus elleni törvény, vagy PTA, amit a kormány szeretne keresztülvinni a parlamenten, a múlt héten a parlamentben napirendre került, és ez nagyon problematikus. Nagyon sok olyan záradéka van, amely a másként gondolkodókat is be, bebörtönözni, ennek értelmében ez lehetővé válna. és az, hogy például egy gyanúsított azonnal jogsebében részesüljön, ez nincs szavatolva. Ennek a tervezetnek egy korábbi verzióját a múlt héten szavazásra bocsátották, de ez ki is szivárgott egy sri lankai websájton nagyon sok problémát vet fel ez a tervezet. A terrorizmus elleni törvény módosításra utalok itt, és az emberi jogi bizottság is megfogalmazta, hogy agodalmat vet föl, hogy például a, a gyanúsítottnak nincsen joga jogi képviseletre, És hát tulajdonképpen ezzel a rendőrök és a, az igazságszolgáltatást képviselői közötti összeütközést is lehetővé teheti. Sajnos ezekkel a tervezetekkel bár kiszivárogtak, nem történt semmi. Nagyon sok egyéb fontos kérdés nem került napirendre. A fogvatartottak magas számára gondolok itt, a PTA-nak köszönhetően a tanúvédelmi rendszert is ide sorolhatnánk, az emberi jogsértések ügye, az UNHCR által nevesített esetekre gondolok, és még sorolhatnám, de nincsen kézzel fogható eredmények, és ez a folyamattal függ össze, és amiatt a, az Európai Unió hitelessége is sérült. Különböző websájtokra és újságokra is kiszivárogtak a nem hivatalos jelentéstervezetek, pedig az alapvető jogokat illető jogszabályokat pontosan kellene egyeztetni minden érintett félnek, minden fórummal. És a sri lankai lakosok szemében is nagyon visszás az, hogy egy külső fórumnak a véleményének nagyobb súlyt adnak, mint az otthoni saját politikusok véleményének. Tehát ezek mind súlyos kérdések, súlyos kihívások. És ahogy jöttem ide, azt kértett, kérdezte tőlem, tőlem egy újságíró, hogy vajon, hogyha most el is jutunk a megoldásig, akkor hogyan megyünk tovább. Én a monitorozást illetően fel tudnék pár jó ötletet sorolni, úgyhogy ha meg tudnak hallgatni, akkor ezt szívesen el is mondom. Köszönjük, most pedig a nagykövet következik szintén 5 percre. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, megpróbálok a lehető leggyorsabban elmondani mindent. Nagyon nagyra értékeljük, hogy a képviselők támogatják Sri Lankát az emberi jogok, a béke, a prosperitás kapcsán. A legutóbbi választások során Sri Lanka vezetői megígérték a sri lankai népnek, hogy békés hatalom átadásra került sor, és minden érdekelt félel együtt azon fognak dolgozni, hogy az emberi jogok erősödjenek a stabilitás, a prosperitás is. Néhány héttel ezelőtt nagyon fontos lépést tettünk, ugyanis az egyik ENSZ határozott hatáját meghosszabbították, szorosan együttműködünk a megbékélés, a demokrácia, a gazdasági prosperitás útján. Nagyra értékeljük, hogy az Európai Unió mind a 28 tagállama támogatta ezt a határozatot, amelyet az imént említettem. A Sri Lanka és EU közötti kapcsolatok nagymértékben elmélyültek az elmúlt években. Rendszeresen üléseznek a különböző munkacsoportjaink, amelyek eh, a gazdaság és kereskedelmi kapcsolatokkal foglalkoznak, a jó az emberi jogokkal, és így tovább. Az Európai Unió monitoring eh, missziót küldött eh, Sri Lankába. Az elmúlt hónapokban nagyon sok képviselő látott el Sri Lankába. A dél-ázsiai delegáció is többek között, Sri Lanka miniszterelnöke viszont ellátogatott Brüsszelbe, ez volt az elmúlt évtizedben az egyetlen ilyen magasrangú látogatás. A múlt héten az Európai Parlament emellett eh, egy eh, tíz tagú Sri Lankai parlamenti delegációt eh, fogadott, amelyel pénzügyi kérdésekről tárgyalt az Európai Parlament. Többször is történik látogatás Sri Lanka és az Európai Unió között. Ezek megerősítik a kapcsolatokat, a különböző eljárásokat. Hiszünk abban, hogy a kapcsolatok ilyetén módon való fenntartása elősegíti a kormány azon erőfeszítéseit, hogy meg elősegítse az emberi jogokat, a fenntartható fejlődést, és így tovább. Sri Lanka lakossága nagyon sok fájdalmat élt át, sok jó lépés történt, de még sokat teendő az intézmények megerősítése, az alkotmányos reform és más egyéb területeken. A kormány elolvassa és tanulmányozza a partnereink által jegyzett dokumentumokat. Fontosnak tartjuk, hogy Sri Lanka egy olyan ország legyen, ahol érvényre jutnak az emberi jogok, E, ebben a tekintetben az EU-s e emberjogi megbizottjának a munkáját is nagyra értékeljük. Szorosan együttműködünk az ensz más nemzetközi szervezetekkel, a civil társadalommal és e, minden egyéb partnerünkkel, az EU-val, és a konfliktus okozta problémák orvoslására folyamatosan egyeztetéseket folytatunk a különböző érintett felekkel, az ENSZ ügynökségekkel, és az EU-s partnereinkkel is. Az ENSZ fenntartható fejlődésre vonatkozó célkitűzéseit Sri Lanka is magáévá tette, ezek révén szeretnénk gazdasági és társadalmi fejlődést elérni. A 2017-es év a szegénység elleni küzdelem éves Sri Lankában. Szakértők készítettek egy programot erre vonatkozólag, ezt elfogadta a kormány. A cél az, hogy egy, egy társadalmilag igazságos és ökológiailag fenntartható gazdasági fejlődést érjünk el. Sri Lanka intézkedéseket foganatosít e célok elérése érdekében, együttműködve nemzetközi partnereivel, előmozdítva a jó kormányzást és a fenntartható fejlődést. Továbbra is erősíteni szeretnünk a polgárok alapvető jogait, elkötelezettek vagyunk a megbékélés mellett, beleértve a kártérítést, az igazságtételt és egyéb elemeket is, ezek megilletik az összes polgárt, a mindennemű etnikai, nemzetiségi és egyéb hovatartozásuktól függetlenül. Mindent megtettünk annak, megtesz az ország annak érdekében, hogy a polgárok emberi jogait teljes körűen tiszteletben tartsa. Kérjük az EU-s intézmények támogatását abban, hogy Sri Lanka meg tudja tenni ezeket a nagyon nagy erőfeszítéseket, megkívánó lépéseket. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük a nagykövet úrnak. A kollégák egy-egy percet kapnak. Kárim kolléga, tessék. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Krisztofel Fjernel kollégám nincs itt, megkért, hogy az ő nevében is szóljak hozzá a vitához, úgyhogy ha kapnék még 30 másodpercet az egy percen felül, azt nagyon megköszönném. Kollégák, biztosítanunk kell azt, hogy ne változtassunk az utolsó pillanatban a játékszabályokban. Sri Lanka esetében is azokat a kritériumokat kell alkalmaznunk, amelyeket más esetekben is alkalmazunk. Az Európai Bizottság januárban tett javaslatot a GSP plusz státusz megadására vonatkozóan. Sri Lanka eleget tett a releváns kritériumoknak. Ezen túlmenően orvosolta azokat a problémákat is, amelyekre az Európai Bizottság korábban felhívta a figyelmet. Volt egy eh, állásfoglalási indítvány a GUE frakció részéről, és a plenáris ülésen a múlt héten történt egy szavazás is, amely eh, világos eredményt hozott. A sri lankai kormány új keret megállapodást kötött a terrorizmus ellenes eh, törvényről, ez módosítja a korábbi szabályokat. Jó lenne, hogyha több információt kaphatnánk ennek a végrehajtásáról, illetve a konkrét menetrendről. Lehet, hogy a nagykövet úr tud szólni néhány szót erről. Úgy tudjuk azonban, hogy a terrorizmus definícióját most már hozzáigazítják az ENSZ definíciójához és a büntető törvénykönyv módosítása szintén hiányosságokat mutatott. Az ENSZ emberjogi tanácsa ezeket sérelmezte, és most már azt látjuk, hogy Sri Lanka eleget tesz nemzetközi kötelezettségeinek. A koalíciós kormányon belül sajnos nincs mindig egyetértés, ez azt is eredményezi, hogy kicsit lassabban haladnak a dolgok a kívánatosnál. A külügyi tanács május 11-én foglalkozik ezzel a kérdéssel, és várhatóan döntés is születik majd, de nem igazán valószínű, hogy szembe mennek a parlament álláspontjával. Köszönjük szépen! Hat percünk van, a tolmácsoknak le fog járni a munkaideje, úgyhogy hát 6 percünk van. David Martin, nagyon rövid leszek. Alicia Moszka nevében, aki foglalkozik részünkről ezzel az ügyjel, szeretném elmondani, hogy az SND úgy véli, hogy az emberi jogok, a jogállamiság területén Sri Lankában még mindig nagyon súlyos hiányosságok vannak. A múlt héten eh, nagyon közel álltunk ahhoz, hogy eh, elutasítsuk ezt a kérelmet. Végül mégis úgy döntöttünk, hogy inkább úgy látjuk, hogy félig tele van a pohár, és nem félig üres, tehát elismerjük az ország előre lépéseit. Úgy gondoljuk, hogy a GSP Plus egy eszköz, a jobb együttműködés eszköze, egyfajta ösztönző is, és azt akarjuk, hogy a sri lankai kormány ne biankó csekként tekintsen erre, továbbra is fenntartjuk a nyomást a reformokkal kapcsolatosan. Mindenki ránk figyel, a program hitelessége forog kockán, éppen ezért azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy egy nagyon szigorú monitoringot hajtson végre Sri Lankával kapcsolatosan. Kíváncsi vagyok, hogy ezt a monitoringot hogyan lehet megerősíteni, és eh, végezetül emlékeztetni szeretnénk a sri lankai kormányt arra, hogy 2010-ben felfüggesztettük a megállapodást, és hogy szükséges, bármikor újra megtesszük ezt. Voorzitter, Köszönöm, elnök úr, én is. Lola Sanchez kollégám nevében szólnék, aki sajnálatos módon betegsége miatt hazautazott. Az Európai Parlament múlt héten egy állásolás ellen ö, szavazott, ahol is az ESP plusz elismeréséről volt szó Sri Lanka vonatkozásában. Azt nem akartuk ezt megadni, mert még túlságosan sok probléma áll fenn. És az előttem szólok már remutattak ezek közül néhányra. Lola Sanchez és jó magam áprilisban Sri Lankan látó, jártunk a munkavelők számos képviselővel és NGO képviselőjével is eszmét cseréltünk. Itt jogsértések történnek az egyesülési jog ellenében, valamint a szakszervezet alakítási jog és a kollektív tárgyalások jogának sértéseire is sor kerül. A bizottság megállapította, hogy emberi jogi aktivisták ellen is fellépnek, a rendőrség kínzásokat hajt végre, és a többi. Ismerjük a nyugtalanító híreket a mi lakosság kapcsán is, és a társadalom egyes rétege jelen fellép a hatalom. Számos ígéretre került sor, hogy a sri lankai lakosságnak ez a megállapodás segíteni fog, de ha nem figyelünk oda, nem történik majd semmit. Semmi. Főleg arról van szó, hogy a szakszervezeti jogok a GPS teljes, feltételek teljes jogú részeként tekintendőek. Először arról kell gondoskodni, hogy Sri Lanka lakossága élvezze a GPS pluszból származó előnyöket, nem pedig a külföldi befektetők javára szolgáljon ez nyomon követjük, tehát hogy mi történik Sri Lankában, hogy jobb beszámolt kapjunk erről. I would also like to hear. Köszönöm szépen. Ajánlásokat szeretnék hallani a monitorozás javítására vonatkozóan. A DigiTrade, ha jól értem, talán fog, vagy már felállított egy listát, amit sri lankai kormányjal közölni fog, ahol elvárja a javítást, az előrelépést. Mi is megkaphatnánk ezt a listát? Annak érdekében, hogy mondjuk ezt kiegészítsük bizonyos témákkal, mint például a katonaság által elfoglalt és ellenőrzés alatt tartó földterületek. Köszönöm. Lambertz asszony. Köszönöm. A dél-ázsiai delegáció vezetőjeként szólalok most föl. Azt gondolom, hogy nagyon sokan csalódottak sok tekintetben, mert nincsen kézzelfogható előrelépés, és ezt hallottuk is itt még mindig nem látjuk, hogy nagyon sok minden a gyakorlatban át lett ültetve, azaz lefordításra került volna-e törvényekké nem álltak össze ezek az elvárások. És a civil társadalmat is említhetném, pedig ők is hozzájárulhatnák a változásoknak a kieszközöléséhez. A saját politikai frakciómban is osztjuk ezeket az aggályokat, amelyeket David Martin képviselőtársunk is elmondott. Nagyon komolyan kell foglalkoznunk a monitorozással, és azzal, hogy a civil társadalmat hogy vonjunk be ebbe a nyomonkövetésbe. Annak érdekében, hogy ez is a megoldás részévé váljon. Mert az Európai Unió eljárása is része a megoldásnak, amit szeretnénk eh, Sri Lankán is látni. Kínan úrnak akkor visszaadjuk a szót, hogy a monitorozásra vonatkozó javaslatait elmondja, majd a bizottság fél percet kap, hogy eh, Brockmiller asszonynak a kérdésére válaszoljon. Vagy van még valaki más? Grazie, Presidente. Um... Köszönöm, elnök úr, ami a GPS Plus rendszer megadását illeti Sri Lankának mi általában támogatjuk ezeket az intézkedéseket, amelyek segítik a szegényebb országokat. Azonban ugye itt van ez az ország, ahol 26 évig tartott a háború, láttuk az emberi jogsértéseket, amikről itt már szó esett, és az ez szerint csupán az elmúlt hónapokban több mint 40 ezer haláleset történt, mi azt szeretnénk, hogy legalább egy kicsit erőteljesebb kétségeket fogalmazzunk meg. Mi több időt szeretünk volna, több garanciát, több eredményt szeretünk volna kérni, mert ami az elkobzott földöket illeti, hogy ezeket visszaadják a tulajdonosaiknak, aztán az eltűnt személyek keresésére és több erőfeszítést kellene fordítani, és valódi megbékélésre lenne szükség. Tudjuk, hogy nagyon sok a nyomás az európai textilipari vállalatok részéről, hogy nagyon alacsony áron gyártsanak Sri Lankában, de itt nem arról van szó, hogy félig üres vagy félig tele a pohár, hanem ez egy fegyver, ami a mi előnyünket szolgálja, és ami a lelkismeretünket illeti, szerintünk nem kellene most szavazni erről. One minute advice for... Köszönjük szépen, tehát egy perc a monitorozásra vonatkozó ajánlások. Köszönöm szépen. Az nemzetközi kríziscsoporttól lesz egy összefoglaló jelentést, úgyhogy én csak tényleg nagyon röviden azt gondolom, hogy az Európai Bizottságnak szisztematikusabban kellene együttműködnie az UNHCR-rel, amely egyéb, aki egyébként, és aki mögött az egész csapat szisztematikusan nyomon követi a fejleményeket Sri az emberi jogokkal kapcsolatban. Jelenleg egyébként a saját kötelességeit nem teljesíti a sri lankai kormány, tehát az Európai Uniónak is erősítenie kell és el kell várni az otthoni kapacitások erősítését, amelyet törvény szerint biztosítania kell, de a bizottságnak az UNHCR-rel még ebben a gyenge formájában is hat havonta találkoznia kellene, és, és talán más csatornákat is kellene tartani, találni a finanszírozásra. Különösen a regionális hivatalokat kellene megerősíteni, amelyek egyébként akár ilyen alulról szerveződő csoportolásokat is elindíthat. Köszönöm szépen. Hát reméljük akkor az említett összefoglalóból több részletet is megtudunk. Lochbiller asszony kérdése a listájára vonatkozóan, nem tudom, a bizottság erre tud-e válaszolni, ez rendelkezésünkre bocsátható-e? Ez egy külügyi szolgálati lista, az emberi jogokat illető dialógusról szól, nem pedig egy olyan lista, ami a GSP plusz vonatkozásában hasznos lenne. Egy levelet fogunk írni, minden kedvezményezettet megcímezve, de a GSP pluszra vonatkozóan nincsenek adatunk, tehát eh, én csak erre a listára tudok gondolni, más listáról nem tudok. Elnök, köszönöm. Jó, akkor a monitorizásra vonatkozó tanácsokat mindenki megszívlelheti, és így remélem, hogy ebben együttműködünk. Köszönöm szépen mindenkinek, a nagykövet úrnak is, a vendégeknek is az eszmecserét ezzel le is zárhatjuk a Sri Lanka vonatkozásában felmerülő GSP plusz megadását, illetően köszönöm.